országban. Elnök, köszönöm szépen, Vámen úr. Ezzel le is zárjuk ezt a nagy napirendi pontot. Napirendünkön a következő pont. A bizottság külügyi főképviselőjének elnök helyettesének nyilatkozata Bissau Gineáról. A magas képviselőt, külügyi főképviselőt ismét csak Vámen úr fogja képviselni, akinek most meg is adom a szót. Mr. President. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Örülök, hogy alkalmam nyílik arra, hogy önökkel ma eszmét cseréljek. Eston eh, alelnök asszony nevében a gínai biszai helyzetről, és nagyra értékelem azt is, hogy a parlament milyen nagy figyelmet szentel ennek az ügynek. A Gíneo-Bissai krízis megint csak azt mutatja, hogy a katonasság kísérletet tesz arra, hogy polgári ügyekbe beavatkozzon és politikai uralma alá hajtsa az országot. Sajnos az egyik legszegényebb országról van szó, ahol ott van a, a kábítószerkereskedelem, és ennek kihatásai vannak Európára is. A megoldás az lehetne, hogyha meggyőzzük a katonaságot, hogy lépjen félre, és reformálja meg a hadsereget, és nyilván, hogyha visszatérnének a demokratikus választások rendszeréhez. Április 12-én katonai pucsra került sor Gineobiszauban, és azonnal azt követeltük, hogy a legitim korvá, kormány újra álljon fel, illetve a jogszabályoknak megfelelő módon elnökválasztást tartsanak. Van egy ENSZ BT határozat, a 20 per 48-as, amelyben az alkotmányos rendhez való visszatérést követeljük, az, hogy térjen vissza a katonasság a barakjaiba, és ne akarjon részt venni politikai ügyekben. Nyilván ez a, ez a katonai hadsereg felelős azért is, hogy emberi jogsértések történnek, a felelősöket nyilván, akik ezeket elkövetik, felelősségre kell vonni, főleg, hogyha a politikailag motivált gyilkosságokról van szó. Minden szereplőt arra biztatunk, hogy az NSBT határozat a 2048-as keretében tárgyaljon, és igyekezzünk tető alá hozni egy befogadó ütemtervet, megfelelő kitűzésekkel, célkitűzésekkel és menetrenddel, időbeni határidőkkel. Ennek nyilván részét képzi az, hogy vissza kell térni az alkotmányos rendhez, a védelmi szektor reformja is ide sorolandó, és a büntetlenség ellen is fel kell lépni, ugyanígy pedig a kábítószer kereskedem ellen is. Az illegálisan fogvatartott emberek, személyek azonnali szabadon bocsátását követeljük, és a katonai vezetésnek azon felépését, hogy ellehetetleníti tulajdonképpen a kommunikációt a korábbi kormánynak a képviselőivel. Jelenleg szankciók már életbe léptek, például pénzeszközöket fagyasztottunk be is utazási tilalmat, a katonai vezetés hat tagja ellen, de ez természetesen kiterjeszthető, és az emberi jogsértést elkövetőket felelősségre kell vonni, az önkényes fogvatartástól pedig tartózkodni kell. Természetesen a helyi szintű megállapodások nagyon fontos súlyjal bírnak, és a védelmi szektor reformját sem győzöm eléggé hangsúlyozni. A katonai vezetés nem tarthatja fenyegetésben az ott élő társadalmat, és azt gondolom, hogy a védelmi szektornak a reformja egy elengedhetetlen szükségesség. Nyilván minden egyes bűncselekményt és alkotmány ellenes viselkedést meg kell büntetni, felelősségére kell vonni az érintetteket, és azt kell mondanom, hogy a politikusok szerepét nem vállalhatja át a katonai vezetés. A nemzetközi közösségnek most zárnia kell sorait, és e tekintetben a magasrangú képviselő biztatta az ECOWAS és az Afrikai Uniót, hogy mobilizálják a megfelelő politikai és pénzügyi támogatást, hogy valóban tető alá lehessen hozni azt az ütemtermet, amivel vissza lehet térni az alkotmányos rendhez, és a katonai védelmi szektor reformja bekövetkezhet. Úgyhogy a kontaktcsoport remélhetőleg feláll. Köszönjük szépen a miniszter úrnak! Nek a frakciók nevében a felszólalók elsőként a néppárt nevében Paolo Rangel következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. E, először is, miniszter úr, azt szeretném önnek mondani, nagyon szomorú, hogy egy ilyen fontosságú vitán Eston bárónő nem tud személyesen részt venni. És megint csak helyettes küld maga helyett. És ezzel nekünk meg kell elégednünk. Először is szeretném szolidaritásomat és támogatásomat kifejezni Bissau Guinea népe mellett. Ez egy olyan nép, amelyet rendszeresen kínzott a demokrácia hiánya, a politikai instabilitás és a bizonytalanság. Szegénység sújtotta őket, de ezen kívül egy sor más problémákkal is meg kellett, hogy küzdjenek. Az Európai Néppárt kezdettől fogva figyelemmel kíséri a helyzetet, és nagyon szomorú, hogy az Európai Parlament csak egy hónappal később tud erről szóló vitát tartani. Úgy tűnik, hogy senkit nem érdekelnek a Bissau gineai emberek, illetve maga az ország. De valószínűleg ez annak köszönhető, hogy nincsenek főgazdasági, olyan fontos gazdasági érdekek, amelyek az európaiak vagy az amerikaiak figyelmét az országra irányíthatnák. De hogyha szeretnénk valami motivációt találni, és hogyha a szegénység és a politikai bizonytalanság nem elég ahhoz, hogy politikai és humanitárius szempontból odafigyeljünk az országra, akkor biztos vagyok benne, hogy legalább a kábítószerkereskedelem az kell, hogy legyen, hiszen az országban folyó kábítószerkereskedelem Európára is kihatással van. Ezért felszólítom az Európai Uniót arra, hogy sokkal határozottabban lépjen fel ebben az ügyben. Természetesen ahhoz kérdés sem fél, ér, hogy az Afrikai Uniónak is nagyon sok tennivalója van, az ENSZ is hozhat határozatokat, de a határozatoktól most el kell mozdulnunk a tettek mezejére, sokkal hatékonyabban kell együttműködnünk az állammal, egyszerűen erkölcsi kötelességünk az ő megsegítésük. Az Európai Unió az elvi síkon, még, sík, e, síkon mindig is nagyon jól működött, és jókat nyilatkozott, de sajnos a cselekvések terén már nem felel meg a szerepének. Köszönöm szépen. Most pedig portugálul folytatjuk továbbra is, ugyanis a szocialisták részéről Ana Gomes szólalhat fel két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék szolidaritást vállalni a Bissau-Gineai lakossággal. Harcoltak a gyarmatosító erők ellen, azonban hibát követtünk el, amikor kivonultunk onnan. Különös tekintettel a 2010-es segítségnyújtó vagy támogató erőkre, akkor kellett volna ennek a missziónak, kiküldetésnek a mandátumát megerősítenünk. Azonban Vámen miniszter úr, a legfőbb dolog, a legfőbb teendő az, hogy a katonák visszatérjenek a főhadiszállásukra, és teret teremtsenek a politikusok számára, hiszen máskülönben nem fogják betartani a jogállamiságot, az alkotmányos rendet, a demokráciát, és nem lehet majd máskülönben gátat szabni a kábítószerkereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek. Éppen ezért az Európai Uniónak tenni is kell valamit, és nem elég beszélni az ENSZ 2048-as határozatáról, amely megnevezte a pucsot elkövető katonai vezetőket. Biztosítanunk kell, hogy a miniszterelnök megfelelően cselekedjen. Fontos, hogy az Európai Unió emellett következetes legyen a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségéhez fűződő kapcsolataiban, és emlékeztesse az országokat arra, hogy be kell tartaniuk a kotonai megállapodásnak megfelelően az emberi jogok tiszteletben tartását és a demokráciát. Elfogadhatatlan, hogy Bissau Gínában egy olyan folyamat ö, induljon, amelyben a katonai pucsot elkövetők ö, rehabilitálódnak. Bissau Gínea Gineát az Európai Unió nem hagyhatja magára, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió együtt működjön a régió más szereplőivel az ENSZ égisze alatt, és egy menetrendet dolgozzon ki ezen ország számára, amely egy bugott ország, ahol az erőforrásokat kizsákmányolják és elpusztítják. Fontos, hogy visszatérhessen a legitim miniszterelnök, és emellett ko- konzekvens, következetes politikára van szükség, amely megmenti a lakosságot a fenyegető humanitárius katasztrófától, és szükség van egy olyan cselekvési programra is, amely kezeli a probléma gyökerét, amely oda vezetett, hogy nincs jó kormányzása az országnak, te egyre terjed a szegénység. Bissau a problémái, Európa problémái is. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig a zöld frakció részéről. Taveres képviselő szólalhat fel, parancsoljon, két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy hónappal ezelőtt esten az báróasszony itt járt a parlamentben, és nyilvánosan hangot adtam annak, hogy sajnálom, hogy a repszolal kapcsolatosan, Argentina kapcsán olyan gyorsan állást foglalt, miközben Bissau Gináról nincs véleménye. Egy hónappal később ismét csak Bissau Gináról beszélünk, és Esten asszony nincs itt. Ez is nagyon sajnálatos, és ismét csak bizonyítja azt, amit én és kollégám Paolo Rangel is gondolunk, nevezetesen, hogy Bissau a lakossága szinte láthatatlan a világ többi része számára. Az ottani lakosság mindent megtett azért, hogy ne legyen bukott állam Bissau Ginából, de a katonai vezetés és a kábítószer kereskedelem miatt mégis erre került sor. Megoldhatók az ország problémái, és meg is próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a katonai vezetés visszajuttassa a civilek kezébe a hatalmat. A 2048-as határozatában az ENSZ világosan kimondja, hogy mit kell tenni, a probléma azonban nem a szavakban rejlik, hanem a tettekben. Miért nem tesz az Európai Unió többet ezen a téren? Miért nem hív össze egy magasrangú találkozót a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségének képviselőjével? Miért nem hagy fel azzal, hogy legitimizálja, legitimé nyilvánítsa közvetett módon a katonai pucsot azáltal, hogy elismeri a jelenlegi vezetőséget. Végre kell hajtani az ENSZ határozatot, és békéltető erőket kell küldeni a Gineába, és nekünk az Európai Unió részéről az a feladatunk, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyeket mi magunk okoztunk azzal, hogy a missziónak, a saját missziónknak véget vetettünk annak idején és meg kell akadályoznunk a katonságot abban, hogy még szorosabban magához ragadja a hatalmat. Köszönöm szépen. Elnök. A konzervatívok és reformisták részéről Tanak úr szólalhat meg. Elnök úr, amióta 1970-ben elérték a függetlenségüket, azóta Guinea-Bissau gyakorlatilag állandó konfliktusok színhelye volt a civilek és a katonai hatóságok között. Rengeteg gyilkosság történt. Az országom elítélte a múlt havi államcsínyt, amelyet tönkretette a választást, és az ecovas nak most vezető szerepet kell vállalni, és reagálni kell erre a konfliktusra. 600 regionális béket fenntartó erő van ott, és ezek most a jelentések szerint viszonylag stabil állapotot teremtettek az országban, és a katonai junta vissza fog lépni, és át fogja remélhetőleg adni a társadalomnak, illetve a politikusoknak a hatalmat az EU-nak követelnie kell, hogy az ideiglenes kormány reformokat hajtson végre, hiszen egy stabil, demokratikus Bissau Guinea az Európai Unió érdeke is. Sajnos a latin-amerikai, latin és Európa között folyó kereskedelem, különösen kokain kereskedelem nagyon is támogatott Bissau Gineában, és ez Európában is életek ezreit teszi tönkre. Ezért nagyon fontos, hogy különösen gazdasági nyomást gyakoroljunk Bissau Gineára, annak érdekében, hogy felelősen járjon el, Eh, hogy ne csak eh, bukott állam legyen, hanem kábítószer kereskedelmet támogató eh, állam sem, és támogatnunk kell azt, hogy az, hogy az állampolgároknak visszaadják demokratikus és állampolgári jogáikat. Na most, hogyha Eston báron nem is tudott eljönni, de Veszkott úr, aki az afrikai ügyek szakértője, vajon miért nem tudott eljönni és meghallgatni a vitánkat? Elnök, köszönöm szépen, tenök úr. Ez volt az utolsó hozzászólás a politikai frakciók eh, részéről, most pedig az egyéni hozzászólások sorában Fejó úr következik két percre. Elnök úr, ez a mai délutáni vita nyilván arra vezethető vissza, hogy mi történt április 12-én, amikor a katonai vezetés illegálisan megragadta a hatalmat, letartóztatta az elnököt és a miniszterelnököt, és a nem reprezentatív állami tanácsot, nemzeti tanácsot állította fel. Tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon törékeny ország, Vissza a Guinea támogatásra szorul, amennyiben azt szeretnénk, hogy egy legitim államrendszer útjára szeretnénk, hogyha visszatérjen. A nemzetközi közösség sajnos viszont úgy tűnik, hogy nem figyel, mert süket fülekre talál a segélykiáltás azok részéről, akik elszenvedik most ezt a katonai puccsot, ami egyébként már harmadjára történik meg az országban. Úgy tűnik, hogy egyszerűen nem is az utolsó alkalom lesz. Láthatóvá kell tenni ezeket az embereket itt az Európai Parlamenten belül is. Nem lehet csak itt a szavak szintjén aggodalmaskodni, mások határozatokat fogalmaznak meg, és amikor ezeket a határozatokat megszavazzák, akkor azt is biztosítanunk kell, hogy az emberek tudatában vannak, és kerülnek annak, hogy milyen komoly a helyzet és ezért lépnie kell a tanácsnak is. Igaz, hogy Eston asszony nincs itt ma délután, de felszólítom, hogy nagyon világosan fogalmazon azon út tekintetében, hogy Gineo bissau nak melyik úton kell járnia. A hatóságoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kábítószerkereskedelem és tranzit visszaszoruljon, én abban bízom, hogy meg lesz a csapás irány úgymond az ország számára, hogy hogyan oldhatja meg ezt a válságot. Stásnyi úr lesz a következő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Április 12-én nem nagyon meglepő hírt kaptunk az afrikai kontinensről. 98 óta tulajdonképpen a katonai vezetés sorozatosan pucsokat hajt végre. És tulajdonképpen a kitűző célokkal pontosan ellentétes dolgok születnek, kevesebb a stabilitás, kevesebb a biztonság, nagyobb a szegénység, és egyre több az erőszak. Ez egy ördögi kör, amit meg kell állítani, és meg kell fordítani. Kinea-Bissau-nak külső segítségre van szükség. Az ECOVAS vagy az Afrikai Unió és az Európai Uniónak is kötelezettsége, hogy segítsen, és kell is, hogy segítse az országot a stabilitásban, hiszen ezen a prioritás. A joguralma, a jogbiztonság, a jogállamiság stabilizálja majd, és elő is fogja idézni, motiválni fogja a beruházásokat, és tulajdonképpen erre kellene, hogy törekedjen minden résztvevő. Hogyha az ország valóban szíve ügyének tartja a polgárok életét, akkor ebbe az irányba kellene lépnie, ha nem így tesz, akkor pedig nekünk kell a, meg, a várt változásokat kierőszakolnunk. Eston asszony is elutó, elítélte a katonai pucsot, és ez helyes is volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stásnyik úr. Következő hozzászóló Kázsmerek úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyakran azt tapasztoljuk, hogy az alacsony bevételre rendelkező országokban történnek meg az államcsínyek. Bissau Guinea pontosan ilyen állam amelyben pontosan az elnök választások környékén történt meg ez a pucs, a, illetve az a választások után a kormányzó párt 35%-ot kapott csak a szavazatokból. Az államcsi, aztán a gazdasági szektorra is kihajtá, kihatással van a a kakaótermelést is visszavetette a csény, és áprilban, áprilisban, amikor a, az államcsíny megtörtént, akkor az történt, hogy nem tudták eladni a termékeiket Szenegálban. Az is nagyon fontos, hogy a kábítószer kereskedelmet sem vesszük szem elől, hiszen bissau rengeteg család él a kábítószeres kereskedelemből az ideiglenes kormány tagjai nagyon keményen próbáltak lesújtani az ellenzékre, de remélhetőleg előbb-utóbb sikerül majd a politikai helyzetet helyreállítani. Köszönöm szépen. Ferreira képviselő következik elítéljük a Guinea-Bissaui államcsínyt, az nem fogadunk el semmiféle megoldást, <clears throat> ha csak az nem alkotmányos alapokra épül, és ha csak nem teszi lehetővé vissza a Guinea népességének az, hogy a saját kezébe vegye a jövőjét és a hatalmat. Nagyon fontos aláhúznunk azt, hogy ragaszkodunk a demokrat demokrácia megteremtéséhez, és ennek az alkotmányos ennek a visszaállítása meg kell, hogy történjen mielőtt a következő elnököt megválasztják. A jelenlegi katonai pucs résztvevői nem állíthatnak minket készhelyzet elé. Egy sor olyan intézkedést kell meghozni, amelynek értelmében a jelenlegi katonai vezetők egy sor olyan intézkedést hoztak, amelynek értelmében az ők ellen irányuló minden tevékenységet komolyan meg fognak torolni. Ki kell most fejeznünk Bissau Guinea népével nép, a szolidaritásunkat, és sürgetnünk kell, hogy az szükséges intézkedéseket meghozzák, hiszen az államcsíny után csak egyre romlik az ország helyzete, és minden nap további segítséget kérnek, gyógyszerre van szükségük, élelmiszerre van szükségük, segítségre van szükségük, mindenféle szempontból támogatásra van szüksége az országnak, és biztosítanunk kell azt, hogy a jelenlegi helyzet, amely az államcsiny előtt is elég rossz volt, most ne romoljon tovább. Az IMF és a Világbank programjai is kudarcot vallottak, az EU-s programok is, a régiós gazdasági partnerségi programok, megállapodások sem működnek. Rengeteg problémával küzdik az, küzd az ország, most biztosítanunk kell azt, hogy az emberek legalábbis a saját jövőjüket szabadon választhassák meg a szabad választások során. Elnök, a spontán felszólalások sora következik, mégpedig Vászeszko asszony. Köszönöm Gilineo Bissau már évek óta eh, éli meg a korrupciót, az erőszakot, a kábítószer kereskedelmet, és hát sajnos ez a pucs eh, csak felerősítette ezt a tényt, amely egyébként megakasztotta magát a választási folyamatot is. Nagyon fontos lenne egyfajta nemzeti megállapodásra jutni, hiszen ez vezetne ki a válságból, és végre eljönne az ideje annak, hogy a civil társadalom vehesse kezébe az irányítást az országban. Szükség van azonban egy átmenetre is, mert a szolidaritás a nemzetközi közösség részéről persze fontos, de a 2048-as NSBT határozat egyhangú elfogadása egy lényeges elem. Sokan elítélik, Természetesen mindazt, ami zajlik az országban, és azt követeljük, hogy a jövő hét során egy katonai csapat kerüljön Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Vámen úrnak, aki az Európai Unió főképviselőjét képviseli. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat és a megjegyzéseket a biszauginai helyzettel kapcsolatosan. Mielőtt a főképviselő asszony nevében megválaszolnám a kérdéseket, szeretnék néhány megjegyzést tenni arról, illetve néhány szót szólni arról, hogy ő ma miért nem tud itt lenni. A főképviselő asszony is egyszerre csak egy helyen tud lenni, és ma Bagdadban van, ahol a Iránnal folytatott tárgyalásokat folytatja le az iráni nukleáris atomprogrammal kapcsolatosan. Ezért azt gondolom, érthető, hogy miért nem tud ma itt lenni. Emellett az afrikai ügyekkel foglalkozó képviselő sem tud ma itt lenni, mert kiküldetésben van Afrikában. Bissau Ginával kapcsolatosan az önök hozzászólásai alátámasztják hogy a közvetlen prioritások abban kell, hogy álljanak, hogy visszaállítsa az ország az alkotmányos rendet, szabadon bocsássa az illegálisan fogvatartottakat, és elindítsa a demokratikus választási folyamatot. Hogy mindezt hogyan kellene elérni, az még egyelőre nem világos, és félő, hogy egy kompromisszum nem tudja megoldani az összes nyitott kérdést. Az ECOWAS-nak továbbra is erőfeszítéseket kell tennie közvetítőként annak érdekében, hogy egy hogy stabilitás alakuljon ki az országban. Az ensz az Afrikai Unióval, a portugál ajkó országok közösségével és az összes nemzetközi szereplővel együtt kell fáradoznia azon, hogy a stabilizáció megtörténjen, a biztonsági ágazat reformja végre hajtható legyen, harcolni lehessen a kábítószerkereskedelem ellen, és a gazdasági társadalmi fejlődés is előrébb jusson. Érdeklődéssel várom a parlament állásfoglalását ebben a tárgyban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen Vamen úrnak. Ezzel lezárom ezt a vitát. Néhány közleményem volna. Az illetékes lengyel hatóságok kérték Jaroszláv Leszek Váveza mandátumának